Kedves kollégák! Szeptember 1-én, kora reggel, 75 évvel ezelőtt kezdődik a második világháború, amikor a náci Németország lerohanta a szomszédos Lengyelországot. Világégés következett be, amely egy őrült ideológián alapult, amely tulajdon és emberi életet követelt, más országokat megsemmisített. Más országokat lerohan, le kellett rohanni, kizsákmányolni, a népeket kiírtani, radikalizálni. Ez a politika ahhoz vezetett, hogy teljes háború következett be. Egy cinikus egyezmény Hitler és Stalin között ahhoz vezetett, hogy Lengyelországot lerohanták, és Németország ö, Oroszországot is lerohanta, hatalmas szenvedést okozott az országnak. Az eredménye mi lett? Hat évvel később maga Németország is teljes módon összeomlott. 60 millió emberi életet követelt, akik a harcmezőkön estek el, éhen haltak a táborokban, a polgárok, nők, gyerekek, akiket meggyilkoltak, szisztematikusan kiirtottak, akiket kiüldöztek a házaikból, meghaltak szenvedések közepette az utcákon, a harcmezőkön. A bombák áldozataivá váltak, akiket kivégeztek, vagy akiket a gázkamrában végeztek ki. Ez a civilizáció mélypontja, a zsidók népírtása. Hölgyeim és uraim! Ez a civilizációs törés a mai történelemre is ráveti az árnyékát. Több évezredre visszamenőleg emlékszünk bűncselekményekre a történelemben. Hogy gondolhatjuk, hogy alig 75 évvel az események után elfeledhetnénk ezeket? Ma szinte minden nap élünk ennek az elborzasztó háborúnak a következményeivel. Az egyik eredménye ennek a háborúnak azoknak a generációknak a sorsa, és akarata, akik megélték a két világháborút, hogy biztosítsák, hogy Európában ne következhessen ez be újra. A transnacionális, a népeken feletti együttműködés, az igazi határokon felüli együttműködés, nem csak fizikai határokon van felüli együttműködés. Az együttműködés akarata érte azt el, hogy ma Európában ezt a multinacionális parlamentáris ülést megvalósíthatjuk. Ez a népek akarata. Itt olyan képviselők ülnek, akik az emberi és európai népeket képviselik. A mi parlamentünkben különböző vallások, fajok, politikai meggyőződések, kultúrák és nemzetik képviseltetik egymást, de egységes az akarat. Ez az akarat ne ismétlődhessen meg ez a háború. Ez egy csoda, hogy a béke megvalósíthat, megvalósulhatott ezen a kontinensen azok után, ami történt. Ez egy lenyűgöző pillanat számomra mindig, amikor belépek ebbe a terembe és azt látom, hogy szabad akaratból egységes Európát építünk, hogy a háborút legyőztük, a falakat ledöntöttük, a határokat, hogy a jaltai szerződés után való mű határokat átírtuk, hogy együtt érünk Európában. Az európai egység csodája segíthet nekünk, abban, hogy ilyen emberiségi tragédia, ilyen civilizációs stratégia ne ismétlődjön meg. De nincs erre garanciánk. A háborút nem söpörtük le a történelemből. Intézményeket és olyan struktúrákat építettünk ki, amelyek lehetővé teszik, valószínűvé, hogy a háború ne következhessen be újra. Ez a transnacionális struktúra. Ha ezt leromboljuk, akkor újra fönnáll a veszélye annak, hogy az ultranacionalizmus, a fajok gyűlölete visszatér Európába. Képítettünk egy immunrendszert a háború ellen, de a háborút magát nem írtottuk ki. Európában mindig élni fog a háború félelme. Óvatosnak kell lennünk. A béke és a szabadság, hölgyeim és uraim, ez a nagy privilégiuma annak a generációnak, amihez én is tartozom, a háború utáni generációnak. Én németként a háború után születtem, de mégis felelősnek érzem magam, és meg akarok felelni ennek a felelősségnek. Minnyáján tudjuk, hogy a béke, a tolerancia, a tisztelet, csak akkor hatásosak, ha nem egyszerűen szavak maradnak a papíron, hanem gyakorlattá válnak a valóságban. Ennek a parlamentnek az erőssége az, hogy pontosan ezt tesszük. Ezért aztán van az Európai Parlamentnek egy nagy felelőssége, hogy a béke, a tolerancia, a szolidaritás minden egyes nap védelmet élvezzen, mert minden nap újra megtámadják és fenyegetik. Ennek a multinacionális parlamentnek, ennek a gyülekezetnek az a feladata, hogy eszközként Európa békéjét védje, és hogy megemlékezzünk a második világháború áldozataira. Ez is a mi feladatunk. A béke, a tolerancia és a tisztelet ez az alapvető vezérelvünk. Köszönöm szépen! vielen dank! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Arra kérném most, hogy térjünk vissza a napi feladatainkhoz. Itt most technikai instrukciókkal kezdeném a közleményémet. Ma ismét egy 365 fokos fényképet fogunk készíteni a kollégákról, és arra kértem a kollégákat 360 szögben, a fényképet kis részletekben vesszük fel, ezért arra kérném önöket, hogy amikor a kamera önökre fordul, akkor tekintsenek a kamerába, és ha lehet mosolyogjanak, hiszen nyilvánosságra hozzuk majd ezen fényképeket. Arra kérném önöket, hogy a fényképész asszisztensét figyeljék, akkor láthatják majd, hogy mikor fordul önök felé a kamera. Tehát hol van a fotós asszisztense? Igen, ön az. Itt elől az úr ebben a fehér pulóverben, ugye ezt pulóvernek nevezzük, mondja az elnök, majd integet önöknek, és akkor tudni fogják, hogy most mosolyogniuk kell. A kamerát egyébként a szavazás végéig itt hagyjuk a teremben, és most egy kéréssel fordulnék önökhöz, ne érjenek hozzá a kamerához, hogyha elhagynák majd a termet. Nem tudom, hogy miért nyúlnának hozzá, de megjegyeztem minden esetre. Ne nyúljanak hozzá a kamerához, erre kérném önöket. A fotókat aztán az Európai Parlament eh, honlapjára eh, helyezzük fel, és más honlapokon is elérhető lesz, tehát önök is felhasználhatják ezen fotókat a saját kommunikációs eh, tevékenységeik céljából. Remélem, hogy ezzel minden egyértelmű volt, és hogyha ez a kedves úr itt integet, akkor kérnék mindenkit, hogy mosolyogjon. Most pedig